Tisztelt kollégák, kérem, hogy a plenáris termen kívül beszélgessenek, mert most a szavazat magyarázatok következnek. Szerjus Volszki úr, Zsib úr, Hók úr.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 Következnek tehát a szavazat magyarázatok. Először az első témánk nemzetközi pénzügyi beszámolási standardunk IRFS 9. Egy percre megadom a szót Morvai Krisztinának. Nemzetközi eh pénzügyi jelentési standardokkal összefüggő jelentés szavazása kapcsán joggal kérdezhetik azok a választók akik engem ismernek hogy egyáltalán milyen alapon merek én ilyen kérdésben szavazni hiszen nem vagyok közgazdász.